És ahogy említettem, már megjegyzéseim elején is, nagyon is egy hullámhosszú mozgunk az Európai Parlamenten e, és a másik oldalon a bizottsággal, is jó magam. Köszönöm, mondja az elnök. Ezzel lezárjuk ezt a vitát. A szavazásra szerdán kerül sor 12 órakor. A következő napi rendi pontunk a szóbeli kérdések az Európai Uniós Duna stratégia megvalósítása. Úgy gondolom, hogy öt szerzőnk van, és meg is adom a szót Tikau asszonynak rögtön. Thank you, Mr. Chair. Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Decemberben sikerült elfogadni az EU Duna stratégiáját, és az akcióterv, a cselekvési e, terv valószínűleg majd a júniusi Európai Tanácson még a magyar elnökség alatt kerül elfogadásra. 2010. januárjában megszületett megszületik az EU állásfoglalás. Az Európai Parlament továbbra is aktív partner kíván maradni a stratégia megvalósításában. Hosszas konzultáció zajlott a stratégia kapcsán helyi, regionális, nemzeti szervezetekkel, NGO-kkal, a tudományos üzleti élet képviselőivel. Nagyon fontos, eh, hogy megvalósuljon ez a stratégia, ugyanis eh, a stratégia kapcsán világosá válik, hogy beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy javuljon a hajózhatóság a Dunán, hogy eh, új kikötők, intermodális terminálok jöjjenek létre, csökkenjen a környezetszennyezés a Duna mentén, és megszűnjenek a hajózásgátló akadályok. Az idegenforgalom fejlesztése, valamint a katasztrófavédelem, az árvízvédelem, a környezetvédelem, a vízvédelem, mindez együtt tessen, ha ezeket, ezeknek a területeknek a fejlődését intézkedésekkel támogatjuk, az az egész régió fejlődését fogja elősegíteni. mindenképpen mindenki nyertese lesz annak, hogyha javul a hajózhatóság a Dunán. A fe- februári koordinátor ülésen arra fogom kérni a kollégáimat, hogy próbáljuk megtalálni azokat a pénzeszközöket, amelyeknek a felhasználásával minél előbb megvalósulhat ez a stratégia. A tagállamok felülvizsgálhatják a programjaikat, és felhasználhatják a rendelkezésre álló forrásokat a stratégia megvalósítására. A több éves pénzügyi keret is kell, hogy tartalmazza a Duna stratégiát, mint prioritást. Az Északi-tenger és a Fekete-tenger összekapcsolása az, amit a Duna megvalósít, vagy lehetővé tesz számunkra. Köszönöm, Manescu asszony kettő percben. Elnök úr! biztos úr, az Európai Duna stratégia egy integrált stratégia, amely különböző európai szakpolitikákat kapcsol össze, miközben ennek a makrorégiónak a legnagyobb problémáira koncentrál. Az ALDE frakció szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy javuljon a hajózhatóság, hogy fejlődjenek a folyómenti városok, községek, épüljenek új terminálok, javuljon az infrastruktúra és a multimodális közlekedés új impulzusokat kapjon. A Duna térségében lévő országok gazdaságilag is kölcsönösen függenek egymástól. Mindenütt szükség van beruházásokra, arra, hogy fejlődjenek a KKV-k, erősödjön a kutatási tevékenységük, és erősödjön a zöld gazdaság. Hogyha azt akarjuk, hogy növekedjen a gazdaság, és új munkahelyek jöjjenek létre a Dunamenti országokban, akkor biztosítanunk kell azt, hogy megfelelően megvalósul ez a Duna stratégia. A PP konstrukciók segítségével, az állami szektor és a magánszféra részvételével. Fontos az is, hogy integrált programok valósuljanak meg, és az EU pénzeszközöket a lehető leghatékonyabban használjuk fel. Ebben a kontextusban véleményem szerint létfontosságú az, hogy megtudjuk, mi lesz a bizottság főcselekvési terve majd a stratégia megvalósításával, illetve a governance modellel kapcsolatban. Köszönöm eh, Schröder asszony a következő, Schröder asszony a következő szóló négy percben. Köszönöm szépen. Biztos úr, kedves kollégák, egy átfogó Duna stratégia, amely kiterjed és összehozza a régió országait, az ott élő embereket, hatalmas nyereség, és nagymértékben hozzájárul az egész térség gazdasági fejlődéséhez. A gazdasági és az ökológiai szempontok észszerű és jövőben mutató módon kerülhetnek egyensúlyba. Közösen lehet megoldani szociális problémákat. Jobban lehet védeni az egész térség kultúráját, kulturális és biológiai sokszínűségét, és mindezt tulajdonképpen a turizmus kapcsán de gazdaságilag is lehet kamatoztatni. Meg kell akadályoznunk a biológiai sokszínűség pusztulását, a pelikánok, a delta vidéken élő madarak pusztulását. Ezért nagyon fontos, hogy a Duna felső és az alsó folyásánál lévő országok együtt dolgozzanak a közös EU-Duna stratégián, és megmaradjon élőnek ez a folyó innovációra és előrehaladásra van szükség, ugyanis tanulhatunk a múlt hibáiból. El tudjuk kerülni, hogy ezek a hibák megépít, megismétlődjenek, és a hajókat kell a folyóhoz igazítani, és nem a folyót a hajókhoz megfelelő technikai know-how-ra van szükség, és hogyha kihasználjuk az ebben a régióban rejlő lehetőségeket, akkor nagyon jelentős és fontos stratégia valósulhat meg. Az is nagyon lényeges, hogy az Európai Parlament az állásfoglalásában egy helyen korrigálta a bizottság javaslatát ugyanis hasonlóan a Balti-tengeri stratégiához már létezik egy nemzetközi egyezmény az egész folyó mentén az együttműködés számára, ami nagyon fontos, és ez a joint statement egy a környezetet megőrző stratégiát akar, ugyanakkor lehetővé kell tenni a hajózást is a folyón és nagyon fontos, hogy a bizottság ne menjen túl ezeken a kereteken. Ehhez pedig független szakértőkre, és mindenek előtt transzparenciára van szükség. A balti tengeri tapasztalatok is azt mutatták, hogy a transzparencia és az ott élő lakosság részvétele meghatározó mértékben járul hozzá az ilyen stratégiák megvalósulásához, és hogy az a folyó a következő nemzedékek számára is megmaradjon. Ez csak egy ilyen sikeres együttműködés eredménye lehet. Ezért is nagyon észszerű, hogy a meglévő eszközöket használjuk fel, és fontoljuk meg azt, hogy az eredetileg tervezett intézkedések kapcsán mi volt az, ahol nem hatékonyan költöttek el pénzeket. Most egy megfelelő egyensúlyt kell létrehozni az ökonomia és az ökológiai szempontok között, hogy fejlődjön az egész folyó. Köszönöm szépen. Minuti vážený pane předsedající pane komisaři a makroregionális stratégiák elsősorban is politikai eszközt jelentenek az együttműködés egyik lehetséges formáját. Fontos, hogy a jelenlegi kezdeményezések, programok, pénzügyi lehetőségek és együttműködési platformok jobb kihasználását tegyék lehetővé a makroregionális stratégiák ezen kívül kereteket biztosítanak az Európai Unió és annak belső piaca jobb működése számára, és üzleti kapcsolatokat hoznak létre a különböző szereplők között. Fontos, hogy ahhoz vezessenek, hogy jobb struktúrákban tudjon az Európai Unió a kihívásokra reagálni, azonban ezeket az eszközöket jobban meg kell határozni. a frakciónk szempontjából a makroregionális stratégiával mindenképpen struktúrált módon, rendszerszerűen kell foglalkoznunk más politikák keretei között azokkal kapcsolatban. Fontos tehát, hogy stratégiai megközelítést alkalmazzunk ebben az ügyben, különösen ami a stratégiák számát, jellegét, adminisztrációját illeti az ilyen is hasonló stratégiák eh, élvezik a támogatásunkat, akkor, hogyha ezek a költségvetési semlegesség és jogalkotási semlegesség és az intézményi semlegesség alapelvei, alapelvei nyugszanak. A makroregionális stratégiák jövője szorosan összefügg azzal a vitával, amelyet az európai eh, pénz alapok eh, felhasználásával kapcsolatban folytatunk, azonban átfedi a az intézményi politikák jövőjére folytatott vitákat is, azokat is átfedésben van, és ezért nem szabad a következő pénzügyi terv, pénzügyi perspektíva függő kérdéseit eldöntöttnek vennünk. A vita ugyanis ki fog hatni a kohéziós politikák jövőjére is, és az egyes céloknak megfelelő allokációkkal is.

kezdtük el az érintett térségekkel és országokkal a konzultációt, és közösen dolgoztuk ki ezt a stratégiát. A cél az együttműködés. A együttműködés a régió között és a tagországok között, illetve ennek az együttműködésnek az intenzívebbé tétele, az életszínvonal növelése. A prioritásokkal kapcsolatban széles körű az egyetértés, a mobilitás, a környezetvédelem, a környezeti szempontok javítása, illetve a jólét erősítése. Nagyon örülök annak, hogy eh, itt a parlamentben az integrált megközelítés eh, jut érvényre a makroregionális stratégia kapcsán, illetve a parlament ezt támogatta. Nagyon fontos az aktív bekapcsolódás az összes érintett részéről, a lokális, eh, regionális és nemzeti, valamint európai szinten is. Nagyon fontos a civil társadalom, a gazdaság eh, szereplőinek bekapcsolódása, mindenkinek meg kell tennie a magáét, és a Duna eh, régióban úgy tűnik, hogy ez megvalósul. Fentartható fejlődést kell megvalósítani, és a 11 prioritás közül három olyan van, amely a természetvédelemmel, a vízminőség javításával, illetve a rizikó menedzsment javításával, az áradások megelőzésével foglalkozik, nem csak a Duna, hanem a Dunába folyó, folyó kapcsán is. Nagyon nagy előny, illetve esély ez a stratégia, illetve a Duna a legnemzetközibb folyó, tíz ország határos a folyóval. Az egész világon nincs még egy ilyen folyó, amelynek ilyen sok osztozó országa van. Éppen ezért nagyon fontos ezt az esélyt megragadni a makroregionális stratégiában. Hiszen hat nem tag ország is bekapcsolódott ebbe a munkába, és nagyon fontos az intézményi együttműködés és támaszkodni. Ami a finanszírozást illeti, a már meglévő eszközöket nagyon fontos megfelelő módon felhasználni. A még meglevő programozási idejszakban is rengeteg lehetőség van, illetve nagyon fontos összekapcsolni az operatív programokat a Duna régióban és nagyon fontos, hogy bizonyos projektek régiókon átnyúlóan valósuljanak meg. Nagyon sok tárgyalás a multilaterális, illetve bilaterális szinten is foglalkoztak az előkészítéssel, a következő pénzügyi perspektíva előkészítésénél, és nagyon fontos elgondolkodni arról, hogy mely projektek valósulhatnak meg közös összefogásban, illetve mely finanszírozási eszközök állnak le rendelkezésre. A meglévő plusz eszközöket, például az Európai Befektetési Bank eszközeit, 30 eh, millió eurót három éven eh, keresztül szintén fontos felhasználni. Nagyon fontos különböző projektekre összpontosítani, ami a bizottságot illeti az alulról feljövő kezdeményezést a bizottság támogatni fogja, és lesz egy magas szintű szakértői csoport minden tagország részéről, és ezek a szakértői csoportok tájékoztatást kapnak majd az eredményekről, lesznek utánkövető konferenciák, és nagyon fontos a nemzeti tervek szerepe is, és a bizottság ezeket támogatni fogja. Szeretném önöket kérni arra, hogy azok az akciók, fellépések és projektek, amelyek jónak ítéltettek, megfelelő megvalósulást élvezhessenek. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Herr Kommissar. Jetzt kommen die Redner von... Köszönöm, biztos úr. Most pedig a frakció felszólalók következnek. Marinescu képviselő az EPP nevében két percben kap szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Frakciónk nagyra becsüli a bizottsági anyagot, és támogatni fogja ennek elfogadását a magyar elnökség mandátuma alatt. A stratégia eredményes megvalósításához három dologra van szükség. Először is a prioritások és a közös projektek listájára, Eh, Európai Bizottsági koordinációra, másrészt, harmadrészt pedig finanszírozásra, megfelelő finanszírozásra, hogy a céljainkat el tudjuk érni. Nos, miért van szükség a prioritások listájára? Azért van erre szükség, hogy valamennyi érintett országnak meg legyen a maga eh, eh, projektlistája, amelyek egy időben valósulnak meg annak érdekében, hogy gazdasági növekedéshez vezessenek, és a régiók nagyobb vonzerejét megvalósítsák. Ehhez egyértelműen meghatározott, világosan meghatározott közös prioritási projektekre van szükség, amelyeket egyszerre kell megvalósítani, érvényre jutatni. Ami a koordinációt illeti az Európai Unió eh, balti tapasztalatai alapján bátran elmondhatjuk, hogy eh, egyfajta koherencia eh, stratégiára van szükség, nem csak a helyi felelősségek fontosak, hanem biztosítanunk kell az elfogadott prioritások megvalósulását. Nyilván nincsen szükség új intézményekre, új jogalkotásra, újabb források bevonására, hanem jobb koordinációra, jobb kommunikációra, eredményesebb kommunikációra van szükségünk a meglévő források felhasználása érdekében. A már rendelkezésre álló forrásokat a struktúrális programokban ennek megfelelően kell hasznosítanunk

Biztos úr, kedves kollégák! одобрена от съвета на министрите през април Áprilisban is az európai állam és kormányfők foglalkozni fognak a következő csúcs találkozón a Duna stratégiával. A Duna térség országai elég nehezen tudják koordinálni a prioritásokat és a különböző mechanizmusokat, amelyek segítségével megvalósulhat a stratégia. Ez különösen igaz a nagy határon átnyúló projektekre. Véleményem szerint a bizottság jobban kellene, hogy odafigyeljen a pénzügyi fegyelem a határidők betartására. Szükség lenne hogy ez, arra, hogy ezt monitorozza, felügyelje a bizottság. Világosan meg kell határozni a felelősségeket. A beszámolás, az elemzés ugyanakkor nagyon fontos. A kommunikációval kapcsolatban sokszor szokott probléma lenni, ezt most el kellene kerülni. Transzparencia, átláthatóság természetesen ugyanilyen lényeges a koordinátorok közötti belső folyamatok és zökkenőmentesek kell, hogy legyenek. Nagyon sok eszmecserére lesz még szükség a stratégia prioritásaival kapcsolatban és a egyre több EU tagállam mutat érdeklődést a stratégia iránt. Kérdés az, hogy hogyan tudjuk tájékoztatni majd az EU polgárokat a stratégia megvalósításáról. Erre a kérdésre is még európai szinten kell választ adni. Véleményem szerint szükség lenne felkeltő kampányokra annak érdekében, hogy ezt az európai projektet meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen, most pedig Lochbiller asszony a zöldek képviseletében egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! nagyon fontos, hogy a stratégia kidolgozása nyílt folyamat, amelyben nem csak néhány befolyásos szereplő diktál ellentétes érdekekre is megoldásokat kell találni, hiszen a vízi út kiépítése nem mindig hozható összhangba a biológiai sokszínűség megőrzésével, az ökológiai szempontokkal. A folyót kell, a folyóhoz kell igazítani a hajókat, és nem fordítva. Bajorországban ezt különösen így látjuk. Nagyon jó, hogy a azt akarjuk óvni, amit valóban a legnagyobb értékeket jelenti. A bizottság a 3B kategóriába tartozó hajók, hajók egész évi hajózását kellene, hogy biztosítsa. Hogyha a meglévő, a meglévő technikai lehetőségeket kell kihasználni, és ugyanakkor védeni kell a természetet is. És végül azt is kérem, hogy az EU Roma stratégiát kapcsoljuk hozzá a Duna stratégiához, és ez kapja helyet a mi állásfoglalásunkban is. Köszönöm szépen, most pedig Páska képviselő az EFD frakció képviseletében. Köszönöm szépen. 2010-ben az Európai Bizottság közzétette a Duna stratégiával kapcsolatos közleményét és cselekvési tervét. A második részben szó van ez koordinált fellépésről, amelyel ezek az országok hozzájárnak a térség fejlődéséhez hatékony és környezetbarát módon kell biztosítani a hajózást. A jelenlegi hajózás messze elmarad a lehetőségektől. Fontos lenne megteremteni az interkonnekciót, hiszen Vladivostocktól egészen a Fekete-tengerig, illetve akár az északi tengeri két kontinens tudunk összekapcsolni a Duna segítségével, és a gazdasági növekedés biztosítására kell törekednünk. Az árvíz védelem rendkívül fontos, és a hajózhatósági javítása, Ugyanígy annak érdekében, hogy minél több zöld projektet tudjunk megvalósítani, és megfelelő mechanizmusok szülessenek meg erre. Van Nisztelrooy úr. Biztos úr, nagyon jó, hogy a Duna stratégia útjára indul, és a probléma az ökológiával, az eróziával kapcsolatban, a vízminőséggel kapcsolatban, és ami még fontosabb, nem használjuk ki eléggé azokat a lehetőségeket, amelyeket ez a térség az emberek számára rejt. Holland képviselőként tudom, hogy a Rajnával kapcsolatban már volt egy megközelítés, ami javította a a turisztikai lehetőségeket, de a mezőgazdaságban is előrébb is jelentett, tehát mindenképpen integrált megközelítésre van szükség. A területi eh, kohézió eh, erősítése a szerződésben is eh, gyökerezik, tehát a 14 észre érintett áramban határokon átnyúlóan kell cselekedni. A hármas kohéziós célban azt olvashatjuk, hogy a régiók határokon átnyúlóan kell az együttműködést biztosítanunk ezekben a régióban, és három feltételt a biztos említette, nincs új pénzeszköz, nem kell új alapokat, intézményeket és jogszabályokat létrehozni, hanem az EIB meglévő eszközét kell felhasználni. A makro régiókkal kapcsolatban ugye most még kísérleti szakaszban vagyunk. Ezek nem kell, hogy komplexebbé tegyék az irányítást, csak a meglévő instrumentumokat, eszközöket kell hatékonyabban felhasználni, és akkor azt hiszem, hogy egy ilyen cselekvési programmal nagyon hatékony előrelépés sikerül elérni, hogyha különösen, hogy ezt a bizottság határozottan támogatja. A balti-tengeri stratégia már megvalósult, most következik a Duna, majd talán az Adria is. Most egy holland hajószövetséggel is beszéltem tegnap, és ők azt mondták, hogy a Dunából érkező hajók 10%-át a Rajnán nyugodtan tovább lehetne engedni, és ilyen módon a, jobban ki lehetne használni ezt a vízi összek, belvízi összekötetést az északi tenger és a fekete tenger között. Köszönöm szépen. Speaking for one minute. egy percben. Nos, a Duna stratégiának folyamatos folyamattá kell válnia a hasonló kívásokra reagáló partnerek között közös célokat kell megvalósítani, és fontos, hogy olyan eredményeket érjünk el, amelyeket a polgárok valóban éreznek eh, az európai artéria mentén, amely a Duna jelent, és amely mai régiót a válság különösen érintett. Fontos, hogy ez a partneri kapcsolat a kohéziós politika program dokumentumainak folyó, jövőbeni ki továbbfejlesztésével is összefüggjön. Fontos, hogy az intézkedések és a projektek, amelyek a stratégiák részét képezik, valóban elkötelezett támogatást kapjanak. Az egész régió finanszírozása úgy valósul meg, hogy úgy kell megvalósulnia, hogy az a sikeresen elérhet a céljukat. Fontos a koordinációk erősítése. Csak ilyen módon lehet elérni azt, hogy ez a stratégia az interregionális kooperáció jó példája legyen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig azt asszonynak adom meg a szót. Eh, Az ő választó körzete eh, a Duna egyik mentén található. Így van, elnök úr, köszönöm. Eh, Morvországot képviselem. A Duna stratégia egy olyan makrorégiót képvisel, amelynek jó tagállami együttműködésen kell alapulnia, közös érdekeket egymás között közösen felfogó, megosztó államok között jelenlegi rendelkezésre álló politikák és eszközök felhasználásával e, nemet mondunk a bürokráciára, nemet mondunk az új intézményekre, és nemet mondunk a további finanszírozás bevonására. Ez három nem. Ugyanakkor lenne egy konkrét kérdésem a bizottsághoz. Hogyan biztosítaná az Európai Bizottság azt, hogy ezt a stratégiát megfelelően valósítják meg a gyakorlatban, különösen a helyi szintek együttműködésével, a nem kormányzati szervek együttműködésével, hiszen a szubszidiaritás elve nagyon fontos, mindezen szinteknek együtt kell működniük, és eh, az egy a tevékenységüket az Európai Bizottságnak megfelelően figyelemmel kell kísérnie, és az irányadónak eh, a bizottság intézkedési tervének kell lennie hogyan lehet, eh, eh, eh, lehetne ezt a dokumentumot olvashatóbbá, egyszerűbbé tenni, hogy a helyi szintek számára is érthető legyen. És az utolsó kérdésem, az európai Duna stratégia hogyan kapcsolódjon az új pénzügyi kerethez 2020-ig? Elnök, Kadembachova asszonynak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljöttem ülésünkre. 11 prioritást említett, és azt mondta az első mondaték egyikében, hogy lelkes a bizottság. Azt gondolom, hogy a Duna menti stratégia alulról felfelé történő kezdeményezésben valósult meg, és ez a stratégia nagyon fontos hogyha követjük a mai vitát, akkor kiderül, hogy hol vannak a legnagyobb aggályok, a legnagyobb félelmek. Azt gondolom, hogy a kulturális területen az együttműködés nem jelent problémát. Ez működni fog a Duna térségében. A fenntarthatóságban vannak a legnagyobb aggályok, illetve a különböző környezeti veszélyeket illetően. A Dunára szükségünk van közlekedési útvonalként, én a transzak bizottságnak is eh, tagja vagyok, a Duna használata hozzájárulhat a széndiokszid kibocsátásának csökkentéséhez, de ha nem is a csökkentésről beszélünk, legalábbis a növekedés ne történjen meg. A Duna térsége eh, nagyon fontos, hogy eh, egy egységes térként, térségként jelenjen meg, és nagyon örülök ennek a stratégiának. Már most hosszú távú céletek, célokra van szükség, és finanszírozásra. A parlamenten és a bizottságon múlik majd az, hogy milyen döntéseket hoznak a felhasználandó eszközökről. Ettől függ majd az, hogy az különböző mezők, illetve az erdők hosszú távon hogyan maradhatnak fel. Azt gondolom, hogy ez előfeltétele annak, hogyha Európát fejleszteni szeretnénk. A Duna stratégia esélyt biztosít a zöld energiákhoz, esélyt biztosít a fenntartható fejlődés megvalósításához. Azt gondolom, hogy ebben esély van, az érintettek, a felelősek lelkesek a stratégia iránt, és ezt az esélyt közösen kell megragadnunk, hiszen itt példát statuálhatunk és példát eh, élhetünk meg. Köszönöm szépen, azt, hogy most Kalfin úrnak adom meg a szót, egy percben parancsoljon. Tisztelt elnök tisztelt biztos úr! A kezdetektől fogva nagyon fontos, hogy a stratégia látható és konkrét eredményeket hozzon az érintett országok számára. A Duna mentén számos ország helyezkedik el, de nagyon fontos, hogy mik a kiinduló prioritások. a közlekedési útvonalak fejlesztése fontos, hogy megjelenjen. Hangsúlyozni szeretném a civil társadalom aktív bekapcsolódását a megvalósítás első lépésétől kezdve. A stratégia akkor lehet sikeres, hogyha a polgárok a Duna mentén tisztában vannak a konkrét projektekkel, illetve azzal, hogy konkrét módon hogyan járulhatnak mindehez hozzá Szeretném a bizottságot, illetve a kollégákat felhívni arra, hogy nagyon fontos az információs központok létrehozása, illetve a civil társadalmak, illetve az egyetemek segítése és a konkrét megvalósításban. Elnök 15-en kértek szót a spontán felszólalások keretében, de csak 5 felszólalának tudom megadni a, a szót. Először Mikolási úrnak adok szót, parancsoljon. Pane předsedající, herr komisár Hahn, Dunajská stratégia by mohla... Elnök úr, a Dunai stratégia üres szöveg maradna, hogyha nem, te, nem valósítanánk meg megfelelően. Erről beszélünk tehát ma este. Másrészt fontos és helyes, hogy egy ilyen multimodális közlekedési eh, program eh, jelenti a témáját ennek a stratégiának. A pozsonyi eh, határ fontos része lesz ennek a e, programnak, hiszen a közúti teherautós szállítás rendkívül mértékben szennyezi a környezetet. A helyi tanácskozás legutóbb e, e, figyel volt biztos úrral hangsúlyozta, hogy mennyire fontos ez az egész terület a stratégia szempontjából. A környezetvédelem ugye a természeti vonatkozások, a természeti katasztrofák megelőzése olyan ügyek, amelyeket figyelembe kell vennünk, amikor a stratégiát kidolgozzuk. Meggyőződésem, hogy ez a stratégia nem fog kihatni a strukturális alapok allokálására ebben a régióban. Köszönöm. Kutás képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. 2004-ben és 2007-ben tovább bővült az Európai Unió, és elérkezett az ideje annak, hogy ezekről a stratégiákról beszéljünk. A bizottság elkészítette a Duna stratégiát, és gratulálni szeretnék a bizottságnak ahhoz, hogy 11 prioritásra összpontosított. Ezek a fellépések a fenntartható fejlődést, illetve több munkahelyet eredményezhetik. Nagyon fontos a régió közötti különbségeket eh, kiköszöbölni, jobb együttműködéssel, illetve a regionális fejlesztési alapokhoz való jobb hozzáféréssel. Az energia egy további terület, amely garantálhatja a stratégia sikerét. Az energia sokba kerül, és az energia piacon nem jelentős a verseny. Éppen ezért támogatni szeretném az autentikus regionális piacok kialakítását ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, Óbermájer képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A Duna stratégia a hosszú távú együttműködést hivatott javítani az infrastruktúrák, illetve a közlekedési hálózatok esetében. Nagyon fontos a környezet technológiákat is erősíteni, illetve a sokszínűséget erősíteni nagyon gyakran az atomenergiával hozzák ezt össze függésbe. a Temelini atomerőmű a Duna térségében található, és ezt még szovjet időkben építették. Ez az atomerőmű jelentős, súlyos hibákat mutat. Ennek ellenére a szomszédos országok nem kapcsolódnak bele ebbe az eljárásba

Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Danu, Duna stratégia tulajdonképpen a balti tengeri stratégia hagyományait követi, erre épül, és súlyponti területeket határoz meg. Ennek a stratégiának kell majd választani azokra a kihívásokra, amelyekkel a tagállamok szembesülnek szociális és egyéb különbségek a tagállamok, a térség tagállamai között, a klímával kapcsolatos kihívások, a biológiai sokszínűséget érő fenyegetések, és így tovább. Az Európai Duna stratégia egyfajta párbeszédet, platformot kínál majd az Európai Unió tagállamai és a nem tagállamok között. Ez mindenképpen hosszú távú előnyökkel jár majd helyi és regionális szinten egyaránt. Olyan stratégiára van szükségünk, amely, amikor megvalósul, javítani fogja minden ember életének a minőségét az egész Duna térségben. Köszönöm, most pedig ismét Hán biztos úrnak szeretném megadni a szót, és kérem, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! miután nagyon rövid az idő, nyilván nem tudok minden felvetésre reagálni. Két dolgot hagy mondjak el. Az egyik a hajózhatóság kérdése, ez mindenképpen fontos téma, jó ökológiailag, ökológiai szempontból elfogadható és gazdasági szempontból is megvalósítható megoldást kell találni. Itt két ellentétes érdeket kell intelligens módon kombinálni, hiszen a hajók méretét figyelembe kell venni, mindenképpen a folyó ágy, a folyó meder terhelésének a csökkentési módjaival is foglalkozni kell. Én azokhoz tartozom, akik azt gondolják, e, igen, többen is elmondták, hogy a, e, a hajókat kell a folyóhoz igazítani, és nem fordítva nem ugyanakkor a hajóra van szükség az egész Duna teljes folyásával, nyilván az Atlanti óceánál nem ugyanakkor a hajók hajóznak, mint más szakaszokon és jellemzően 800 kilométeres hosszon szállítanak árut a hajók, hogy ezt a, érdekes azon is elgondolkozni, hogy a hajók méretével kapcsolatban esetleg szakaszonként kellene-e ajánlatokat bekérnünk. Ebben az összefüggésben, és erről is többen szóltak, fontos lehet a multi-level governance, a többszintű irányítás. Itt gondolhatunk arra, ami a következő programozási időszakban már e, egyre intenzívebben fog megvalósulni, azaz a társadalom minden részét, rétegét szeretnénk bevonni ennek a stratégiának a továbbfejlesztésébe, megvalósításába. E, Kaldenbach asszonynal és másokkal teljesen egyetértek, kollégák, eh, hatalmas a lelkesedés, amit eh, tapasztalunk. Ezt kell egy kicsit kanalizálnunk, megfelelő mederbe terelnünk, eh, összehoznunk, hogy így jöjjön létre egy nagy érték, hozzáadott érték. A lakosság körében érezhető nagy a lelkesedés, és most ezt kell felhasználnunk. Az ígéretek már megszülettek, most a megvalósulás vár ránk, és csak azzal a felhívás, azt a felhívást tudom intézni önökhez, hogy ezt a cselekvési tervet valósítsuk meg. És szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy elvileg, legalábbis egyelőre még van elég pénz. Most a feladat az, hogy a meglévő pénzeket megfelelően használjuk fel, és ilyen módon javítsuk a Duna térség és az ott élő 115 millió ember életének a minőségét. Köszönöm. Nagyon köszönöm, biztos úr. Lezárom ezt a vitát. Ennek a témának a szavazása csütörtökön 12-kor lesz. A következő napi rendi pont